amíg itt a Költségvetési Szakbizottságból a kollégák helyet foglalnak, legalább egy tesztszavazást hajtsunk végre. one vote by the chair. Yes. Még egy szavazatot hozzá kell adni, tehát akkor megnyitom. Pillanat, még várni kell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 A tesztszavazást megnyitom. Köszönöm.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 Tehát akkor az FC ügyvezető igazgatója, ügyvezető igazgató helyettese következik. A koordinátorok informális meghallgatás után egyhangú döntést hoztak, és az elnökök értekezletének Andor László kinevezését javasolták, hogy ő független tagja legyen az FC irányító bizottságának. Mondom még egyszer, a koordinátorok egyhangú döntést hoztak, és Walter úr, William Walter úr ügyvezető igazgatóként való kinevezéséről szavazunk most, tehát megnyitom a szavazást, de természetesen titkos szavazásról van szó, csak elektronikusan szavazunk. It's not secret. Yeah, technically, I think we cannot count that because. Uh, you can't? It's, uh, no, we can't. Azt javaslom, hogy ezt tudják, meg tudják számolni, mondja az egyik képviselő, látják a szavazást is, de feltételezem, hogy nincsen probléma, mondja az elnök. Kérek mindenkit, hogy igyekezzen Yeah. Okay, we close the vote. Lezárom a szavazást. 44-en mellette, ketten ellene és 6 tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy a jelölt kinevezését elfogadtuk. 45-en, bocsánat, mondja az elnök, mert elfelejtettem hozzáadni a plusz szavazatot, köszönöm. És most pedig igen a Cenova ügyvezető igazgató helyettes szavazására térünk rá, titkos elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. We close the vote. Lezárom a szavazást. 44-en mellette, ugye plusz egy, három ellenszavazat és öt tartózkodás. Gratulálunk tehát Jánacenovának is, és kérem, hogy tapsoljuk meg mind a kettőjüket, sőt Andor Lászlót is, és mielőtt a, az ülésünket lezárnám, el kell, hogy fogadjunk a, el kell, hogy fogadjuk a július másodiki jegyzőkönyvet, de mivel nincs ellenvetés, ezért ezt elfogadottnak vesszük. Köszönöm ezt a gyors, de annál hatékonyabb együttesülést, akkor le is zárjuk. Bye bye, Robert. Bye bye.